Kettő szóbeli választ igénylő kérdés következik. Először is Geleger úrnak adom meg a szót 5 percben, aki az első kérdés beterjesztője, de sajnos nincsen itt, úgyhogy akkor Kádek urat érje megtiszteltetést, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A farkasugér védelmével kapcsolatos szóbeli választigénylő kérdéssel kezdeném, hiszen ennek a fajnak a túléléséről van szó. Ez nagyon komoly gazdasági jelentőséggel bíró halfaj, és nem csak a nagyüzemi halászat, hanem a hobbi horgászat is kedvelt célfajnak tekinti. Tehát a farkasugér halászata és horgászata rendkívül fontos, ez hozzájárul a helyi gazdaság fejlesztéséhez a különböző halászati technikák mind közül nagyon sok alkalmazható a farkassugér esetében, ami magát a fajt illeti negyedik, ötödik évében válik szaporodóképesség, szaporodóképessé, és 25-40 cm-es méretet ér el a kifejlett farkassugér. Amikor szaporodási időszakuk van, akkor csoportokba gyűlnek össze, és ebben az időszakban különösen kitettek a halászatnak. A halászat rendkívül fontos az Európai Unióban, Franciaországban elindítottunk nagyon komoly intézkedéseket a farkassugér védelmének érdekében, amelynek az elindítója maga a farkassugérrel foglalkozó bizottság volt minimális háló méretet állapítottunk meg, és azt is szabályoztuk, hogy heti hány tonnát foghat ki egy adott halászhajó. De úgy tűnik, hogy ezek az intézkedések nem voltak elégségesek. A hobbi horgászat is nagyon fontos ebben a tekintetben, természetesen nem fognak ki annyit, mint a nagyüzemi halászat, de mégiscsak jelentős mennyiségekről van szó. Úgy gondolom, hogy mindezek miatt európai szinten harmonizálni kellene a farkas sügérre vonatkozó szabályozást, ugyanis mindenképpen problematikus a helyzet. Egyelőre a 2008 és 2010-es adatokhoz képest 2011-ben csökkent az engedélyezett fogási mennyiség, de még így is túlhalászásról van szó. A bizottság azt javasolta a tagállamoknak, hogy mind a nagyüzemi, mind a hobbi horgászat tekintetében fogja egy kicsit szorosabbra az ellenőrzéseket, hogy fenntartható maradjon ennek a fajnak a halászata. Ugyanakkor nem az a cél, hogy teljes tiltáshoz jussunk el, csak egyfajta megfelelő kezelési szabályokat kellene meghatározni. Tehát az Európai Unió által meghatározott kvótákra van szükség, amelyeket több éves kezelési tervekhez kötnek, illetve amelyek megfelelő tudományos adatokon alapulnak. Így ennek a fajnak a horgászata és forgalomba hozatala megfelelő szabályok közé kerülne, hiszen ne feledjük el, hogy a fogyasztók rendkívül kedvelik ezt a halfajt. Mint említettem, nem csak a nagyüzemi halászatra, hanem a hobbi horgászatra is ki kell, hogy terjedjenek a korlátozó szabályok. A három intézménynek azon kell, arra kell törekednie, hogy egy megfelelő és tartható kvótát dolgozzon ki a farkassugér esetében. Oda kell figyelnünk arra, hogy jobban megismerjük ezt a halfajt, és így megfelelőbb szabályozást tudjunk kidolgozni. A teljes kifogható mennyiséghez kötés és az éves kifogható mennyiségre vonatkozó szabályok mind nagyon fontosak, és a méretre vonatkozó kitételeket is meg kellene emelni 40 cm-re. Nagyon keresett és nagy hozzáadott értékkel bíró fajról van szó, ennek ellenére nem engedhetjük, hogy a nem megfelelő kezelés miatt veszélybe kerüljön ez a halfaj. Ezért azt javasoljuk, hogy egy több éves tervet dolgozzon ki a bizottság és a tanács, mind az Atlanti-óceáni, mind pedig a Lemás csatornára vonatkozó területre. Köszönöm szépen, most a kérdés második benyújtójának Geleger úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Izland és a Faroe szigetek a makrélát meggondolatlanul halásszák az elmúlt években. Izland emelte egyoldalúan a kihalászást 1%-ról 23%-ra 2013-ra, a Faroe-szigetek pedig 4,6%-ról 2009-ben 23,9%-ra emelték a halászatot 2013-ra ugyanabban a körzetben. Tegnap este Londonban sok-sok ülés után megállapodást írtak alá az EU, Norvégia és a Faroe szigetek között a makréla megosztására vonatkozóan az Atlanti óceán északkeleti részén, ez öt évre szól. Izland nem írta alá, nem részes ennek a megállapodásnak, visszavonult a tárgyalásokról, és saját egyoldalú kvótákat tűzött ki 2014-re. A teljes <clears throat> kihalászható mennyiség 1,2 millió tonna a következő időszakra, és a takót emelik Írország esetében. Ez jó hír Írországnak, 37 ezer tonnáról 105 ezer tonnára emelkedett a kifogató mennyiség, és ez jelentős bevétel, 60%-os emelkedés az idéglenes kvótához képest, amelyet az évelején adtak ki. Hozzá, hosszú távon 12,6%-os a Faroer szigeteknek az részesedése, de ez indokolatlan, és nem szabad, hogy azt eredményezze, hogy nagy vesztesség eh, következzen be az európai ágazatban és a mi ágazatunkban, Írországban. Meg kell mondanom, hogy Damen, aki biztos eh, a felelős ezért, és az egész helyzetet kezelnie kell, mégpedig észszerűen de sajnos csalódást okoz az ő munkája. A bizottság nem veszi figyelembe a parlament és a PES bizottság álláspontját. A bizottság nem volt felkészülve megfelelően, és végül is a 11,9% a 12% fölötti mennyiség be beleegyezett, és nem áll készen arra, hogy szankciókat vezessen be az említett országok ellen, pedig ennek a háznak 98%-os többsége a szankciók mellett volt. Norvégia az európai halászati ipart ki akarja sajátítani, és hogyha a makréla halászatot, illetően a fenntarthatóságot akarjuk biztosítani, és a szektort életbe akarjuk tartani, másképpen kell lépni. Most eh, ez a feladat az új bizottság feladata lett, és reméljük, hogy eh, másképpen eh, az európai ágazat érdekébe fognak majd lépni. Faroer szigetek és Izland a kékszárnyú halak túlzott halászatáért is felelős, ugyanígy van ez a makréla halászat esetében megfelelő lépéseket kellene tenni, és elkeserítő, hogy Izland ismét elutasította, hogy együttműködjön a partmenti államokkal. Most már mindenképpen kereskedelmi szankciókat kell bevezetni. Az én jelentésemet a többség támogatta, és ebben a házban, és még a nyári szünet előtt foglalkozni kellene ezzel a biztosnak, megfelelő intézkedéseket kellene tennie. Ezt megígérte, de nem tett semmit. Norvégia háta mögött és az európai ipar ellenében folytat stratégiát. stratégiát. Izland ellen kellett volna szankciókat bevezetni. Ismét Izland elutasította az együttműködést a partmenti államokkal, és a Farrer szigetek esetében szintén ugyanebben a térségben a hering túlhalászását végzi A bizottságnak szankciókat kellene Izland ellene bevezetni, és annak azonnali hatása lenne Lewandowski úr a bizottság nevében. a tengeri erőforrások megőrzését erre reagálnék először. Köszönöm a bizottságnak feltett kérdést. Foglalkozunk a tenger kincseinek megőrzésével már hosszú ideje, és két előrelépés van itt. Az egyik a készleteket, a másik a fenntarthatóságot illeti, a harmadik pedig a közös halászati politika reformját. Tudományos bizonyítékok vannak már arra, hogy a biomassa csökkent, és éppen ezért azt kérik, hogy a tengerfenékhez közel kevesebb as for the reform of the common fisheries policy now we have regionalisation. kevesebb sügért halásznak és a tagállamoknak most már felelősséget kell vállalniuk, nemzeti kontrollt kell kifejleszteniük, átfogó gazdálkodási terveket. Ez egy alulról jövő kezdeményezés kell, hogy legyen. A közös halászati politika lényege a regionalizáció volt. Most viszont ezt alkalmazni kell, és ellenőrizni, hogy működik-e. Feladatunk az is, hogy felmérjük a nemzeti intézkedések hatékonyságát. A tudományos közösséget meg kell kérni arra, hogy értékeljék, elegendőek ezek az eredmények. Itt támogatjuk a tagállamokat, de itt a regionalizációs reform értékeléséről van szó. Van itt egy opció a bizottság számára, a tagállamok többsége viszont a regionalizáció mellett van, azt akarják, hogy mindenki saját maga vállalja a felelősséget, saját kapacitásai alapján döntsön. Itt van egyik oldalon a tudományos bizonyíték, a másik oldalon a halászati reform logikája, a regionalizáció, de Kadek úr megjegyzéseit tudomásul veszem. Egész Európában kvótákra van szükség, de világos most a helyzet, az egész Európára kiterjedő kvóta mellett nem állnak ki a tagállamok. Ami a makréla halászatot illeti, most már több mint négy éve dolgozunk együtt a parlamenttel. A dolgok mozgásban vannak, és néhány tagállam másképpen lépett. Vannak bizonyítékok a veszteségeket illetően, az állomány csökkenését illetően bizonyítékok is vannak a kezünkben. Ahogy Kelejer úr említette, az EU, Norvégia és a Faroe szigetek megállapodást kötöttek, de Izland nélkül. De legalább két ország részt vett ebben, Izland viszont nem. Hosszú, intenzív vitákat folytatott a bizottság a többi érdekelt féllel, nem értek egyet azzal, hogy ezt úgy végeztük, hogy nem vettük figyelembe az érintett EU-s halászok érdekeit, de ott van a fenntartható mennyiség kérdése is. Most öt évre megkötöttük az egyezményt, most legalább előre láthatóak az eredmények, ami a makréla halászatot illeti az Atlanti óceán északkeleti részén. Dame, neki kolléganő nevében mondom, nem jó, hogy Izland nem része ennek a megállapodásnak. Opció az, hogy szankciókat vezessünk be ellenük, de közben most jó hírt kaptunk, vagyis két országgal legalább fenntartható az együttműködés, és ez nem rossz hír a spanyol, portugál, francia, ír, Egyesült Királyság belé, más országok belé halászok számára. A kezdeményezés az EU bizottság kezébe van, és tudomásul veszem, amit hallottam önöktől, és amit valószínűleg a parlament többi képviselőjétől fogok most hallani. Köszönöm. Ez most a helyzet, két országgal megállapodtunk, Izlanddal nem, és most hallottam, hogy erőteljesen követelik a szankciókat. Köszönöm, biztos úr. Mato Adrover úr, két percben. Köszönöm szépen. Közös vitáról van szó, és pontosan ezért szeretnék kitérni arra, amit Kadek úr is elmondott, Sajnálatosnak tartom azt, hogy nincs itt a halászati biztos, már gratuláltam volna neki, főként a tegnap létrehozott, partmenti országok létrehozott egyezményért. Egy kicsit másképp mondanám el az előkészített szövegemet. Elhangzott az, hogy a makréla halászatban ez a probléma nem új, számos kezdeményezés volt már. Az Európai Parlament óriási türelmet tanúsított a bizottsággal szemben. Hogy van az, hogy az első negyed év után még mindig nem sikerült létrehozni egy megállapodást a kifakadt mennyiséget illetően. Azt is megkérdeztem, hogy hogyan lehetséges az, hogy a Fáraver szigetek, illetve Izland ilyenfajta kvótákkal rendelkeznek, amelyek hátrányosak a többi ország számára. végül esetében azt is megkérdeztem, hogy az Európai Bizottság miért jár el bizonyos tagállamokkal szemben, bizonyos államokkal szemben keményen, másokkal szemben pedig nem? Tehát kettős mércével mérnek. Spanyolország is nevelte a kvótáit, és Spanyolország szerette volna az illegális halászatot leküzdeni. Izland, ról is beszéltünk, itt keménynek és óvatosnak kell lennie az Európai Bizottságnak, nem szabad engednie olyan országokkal szemben, amelyek nem tartják be a szabályokat, mindegy, hogy melyik országról van szó. Adresszé? Egy kékkártyás kérdés lenne, fogadja a kérdést? Rübig úr, kérdezzem. Köszönöm szépen. A kollégának szeretném megköszönni a hozzászólását halászatnak nagy hatása van Európában. Azt kérném, hogy milyen előnye, kérdezném, milyen előnyei, hátrányai vannak ennek a megalapodásnak az önálló halászokra, a kis halászokra. Úgy gondolja-e, hogy ez a megalapodás előnyös-e számukra, vagy akár hátrányos lehet azok számára, akik kitartanak a megalapodás szövege mellett? Úgy vélem, hogy ez egy olyan kérdés, amit a bizottságnak kellene feltenni. Szerintem eléggé kielégítő a megállapodás, de hogyha az országokat kérdezi, például Spanyolország esetében a kvótát növelik, 40 ezer tonnával több lesz, és a halászoknak lesz egyfajta biztonsága, hogyha a különböző érdekekről beszélünk, akkor különböző a válasz, de úgy vélem, hogy a bizottságnak kellene ezt a kérdését a Roduszt asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Néha az aktuális események gyorsabbak, mint az Európai Parlament napi rendje. Én személy szerint örülök annak, hogy sikerült megalapodásra jutni a makréla halászatak kapcsán. Különösképpen örülök annak, hogy ezt megoldottuk az észak-európai halászok számára, hiszen őket érintett ez a konfliktus. Azonban van egy-két kritikus megjegyzésem is. Az, hogy a makréla háború négy éven át nem volt megoldva, ez kínos minden érintett számára. Szegénységi bizonyítvány ez a nemzetközi együttműködés szempontjából halászat területén, hiszen a jó barátok, illetve a szoros szövetségesek Észak-Európában nem tudtak együttműködni. Senki nem nyer ilyenfajta konfliktusokból, de legfőképp a halászok veszítenek, és a környezeti hatások is nagyobbak lesznek. A Feröel szigetek halászat egyre inkább kiterjeszkedett, az északi tengeri hering halászatra is kihatott tesz, itt, sem lehetett már a tanúsítvány találni, nem volt megállapodás az EU és Norvégia között a megosztott állományok tekintetében. Norvégia szeretett volna egy megállapodás, de csak azután, hogy Izlanda megállapodott. Kedves kollégák, nem kívánok ítélkezni, a felett, hogy megfelelő volt a tárgyalás, vagy kinek kellett volna hamarabb engednie, de úgy vélem, hogy sürgősen nemzetközi mechanizmusokra van szükség annak érdekében, hogy az ilyenfajta kérdéseket megfelelően és tisztán lehessen, és főként gyorsan lehessen tisztázni. A makréla nem az első és nem is az utolsó hal, amely megváltoztatja a területét, és emiatt gondokat okoz a szomszédos országokban. A következő ciklusban ezért sürgősen intézkednünk kell arról, hogy jobb legyen a nemzetközi halászati igazgatás. Sokkal láthatóbbá kell várnunk, és a szomszédos parlamenti képviselőkkel, norvég és izlandi képviselőkkel kapcsolatba kell lennünk. Ugyanez vonatkozik a földközi tengertől délre lévő országokra és nem szabad háborút folytatni a makréláért, hanem megfelelő politikát kell folytatni. Bilbao Barandika. Bilbao Barandika asszonynak adok szót, egy percre tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Damanaki biztosnak. Úgy gondolom, hogy ezt tényleg meg kell tennünk. Gratulálnunk kell a Norvégiával és a Ferver szigetekkel való megegyezéshez, Ugyanakkor azt kell kérnünk a bizottságtól, hogy tudományos szinten megalapozottabban dolgozzanak, és nagyobb átláthatóságot biztosítsanak. Azt pedig nem fogadhatjuk el, hogy unilaterális módon emelje Izland a saját maximális vagy teljes kifogható mennyiségre vonatkozó adatait. Nálunk egyébként Baszkföldön a Baszkflottának egyáltalán nincsen megfelelő kvótája. A mi kvótánkat mindenképpen lehetne emelni, még olyan módon is, hogy fenntartható marad a halállományok kezelése. Izland tekintetében szeretném megkérdezni, hogy milyen szankciókat irányoztak elő, és azt is kérném, hogy vegyék fel a kapcsolatot a spanyol kormányjal, és az új megállapodáshoz köthető kvóták kapcsán ösztönözzék a spanyol kormányt arra, hogy növeljék a kvótákat. Köszönöm, Lövin asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! A klímaváltozás itt van közöttünk, a klímaváltozás komoly probléma, és a makréla halászat egyértelműen mutatja azokat a konfliktusokat, amelyek az ember, illetve az állatok élővilága között fennállnak, ráadásul itt vannak a természeti katasztrófák, itt vannak az áradások, amelyek szintén nagyon sok állatfajt veszélybe sodornak. Meg kell néznünk, hogy melyek azok a területek, amelyeket leginkább érint a klímaváltozás, és segítenünk kell ezeknek a területeknek, vagy ezeken a területeken. Hogyha megnézzük a klímaváltozás hatásait, akkor azt látjuk, hogy a makréla állományok északi irányba vándorolnak, és 2013-ban azt hallottuk, hogy annyira kevés adat áll rendelkezésre a makrélával kapcsolatban, hogy szinte egyáltalán nem lehet az állományokat megbecsülni, mindössze két flotta adta meg a megfelelő adatokat. És mivel ennyire kevés adat állt rendelkezésre, ezért a fajállomány felbecsülése nem volt megfelelőképpen pontos. Így viszont szinte lehetetlen fenntartható halászatot megvalósítani. Norvégiával, Izlanddal és a Feröer-szigetekkel megfelelő megállapodásra kell jutni, ugyanakkor mindenkinek vállalni kell a felelősséget a saját házatáján, tehát az Európai Uniónak is el kell végezni a saját házi feladatát a állományok kapcsán, hiszen ezek a halállományok rendkívül nehéz helyzetben vannak. Mindenképpen a fenntartató halászatra kell törekednünk, és a megfelelő korlátokat meg kell szabnunk. Azok a flották, amelyek nem nyújtottak megfelelő adatot a kifogott, illetve a visszaengedett halállományról, egyszerűen ezeket a flottákat ki kell zárni a halászati lehetőségekből. Thank you very much. Stevenson úr, köszönöm, elnök asszony. Damenaki biztos nem kellene támadni azért, mert nem volt itt. Megmondta az elnökök értekezetén, hogy Szalonikiban lesz a nemzetközi kapacitás konferencián, és szerintem inkább neki kellett volna rugalmasabbaknak lenni, olyan napra tenni a konferenciát, hogy a biztos az, hogy itt lehessen. Ami Kölöger Petet illeti, Szerintem a 12,6% a Faroer szigetek számára, 15% Izland és Oroszország számára. Szerintem ez nagyon is lelkű, csak azért sikerült ezt megtenni, mert Izlandban arról volt szó, hogy a bia, biomassa mennyisége növekedett, és a tak most kétszerese annak, mint két évvel ezelőtt. Ez nem lehet fenntartható, és ugyanakkor ez számunkra szenvedést okozhat, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. Köszönöm. Most pedig Ferreira úr, köszönöm. Önök asszony, biztos úr, Hallottunk a környezeti, éghajlati feltételekről, a az állomány migrációjáról, és arról, hogy hogyan érinti ez a lakosságot. A kóta elosztásnak tükröznie kell a fajták relatív jelenlétét, és megfelelő adatbázisra van szükség az állományról. Ezeket fel kell használni akkor, amikor harmadik országokkal tárgyalunk. Az Atlanti-óceán északkeleti részén való hallgazdaságokat illeti, és a kvóta kiosztást, igen komoly viták vannak az empirikus adatokkal kapcsolatosan azok alapján. Portugáliának például nagy hiszetei vannak Szardéniából, és ez egy specifikus adat. Meg kell nézni az igazi helyzetet, ami az állomány elhelyezkedését illeti. A kvótáknak ezt is tükrözniük kell, és sokkal gyorsabban kellene kiadni a kvótákat, mindig az aktuális helyzethez igazítva, ahhoz igazítva, hogy a fajták éppen hol helyezkednek el. Egyes helyeken mondjuk relatív értelembe véve nagy mennyiségű fajta található. Megfelelő itt megítélése van szükség, és az állományjal megfelelően kell gazdálkodni. Kun úr. Tisztelt Lewandowski biztos úr, amikor a 2009-es évre visszatekintünk, akkor tudjuk, hogy Izland akkoriban államcső célén állt, és mindenképpen segítséget kért az Európai Uniótól, és az Európai Unió tagállamai viszont egyetemű kritériumokat szerettek volna, és az izlandi külön jogokról is kellett volna tárgyalni, főként a halászti védelmi zónáról. 2010-ben minden jogszabály ellen vétett, amikor 130 ezer tonna makrélát fogott ki, és hogy nem voltak ott a tegyelásokon, ez is azt mutatja, hogy teljesen szeparista, szeparatista utat választanak, és nem csak, hogy hátrányos az a mi flottáink számára, hanem ami a megalapodás során történt a Feröer-szigetekkel és Norvégiával, az pozitív, ha bár a számokat is látnunk kell, hogy mik lesznek a kvóták a nem EU tagállamok esetében, de persze ennek mind hatása van az általános relatív stabilitásra is. Nagyon fontos az, hogy megalapodjunk Norvégiával, az is fontos, hogy Norvégia majd utána ö, tisztán fog látni a makréla állományok a kótáit tekintetében, utána pedig a balti ö, tengeren, ahol közös ö, fogási területeink vannak, például hering tekintetében is, és Norvégia azt mondta, hogy ez rendben van, tiszta az út, és itt megfelelően fognak halászni, és az NSC-nek megfelelően fognak eljárni, és remélhet, és lehet, hogy jobban tudják majd piacra dobni ezeket a halokat, és szeretném elmondani azt, hogy az az eredmény, amit elértek, az mindenképpen pozitívan értékelendő. Sánchez Köszönjük szépen. Sánchez Presedo képviselőnek adok szót másfél percre. Köszönöm szépen. A 2014-es év úgy tűnik, hogy végre talán a makrila háború végét jelentő év lesz. Nagyon sokat vitáztunk erről a halfajról, reméljük, hogy most már megtaláljuk a megfelelő utat. A galiciai halászok egyébként tüntettek is azzal kapcsolatban, hogy Spanyolország milyen halállomány kezelési, illetve partszakasz kezelési politikákat indított el. Egyébként nem csak a halfajokról kellene beszélnünk, hanem a halászati módszerekről is, és ezek tekintetében is megfelelő szabályokat kellene bevezetni mindig az adott ország, az adott tenger, az adott hal állomány figyelembevételével kellene ezeket a szabályokat megállapítani. Ugyanakkor együtt kell működnünk, és elfogadhatatlan, hogy Izland a saját kontójára emelje a saját kvótáit, olyan módon, hogy nem konzultál a többi érintett országgal, nem konzultál az Európai Unióval, és esetleg a makréla állományt veszélybe sodorhatja. Ami pedig Norvégiát illeti, mindenképpen kétoldalú megállapodásra kell törekednünk. Tehát 2014-ben véget kell vetni ennek a háborúnak, és megfelelő kezelési politikákat kell kialakítani. Köszönöm szépen, Kári asszony következik egy percben. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani a tegnapi megállapodásért, szeretnék ehhez gratulálni, úgy gondolom, hogy ez jó irányba mutat, viszont Izland problémáját továbbra sem sikerült megoldani. A közös halászati politika sok esetben eléggé abszurd helyzetbe került, és egyáltalán nem a fenntarthatóság irányított, hanem a pénz. Ez is mutatja, hogy mennyire nehéz a helyzet, és hogy nagyon sokan, akik a halászattal foglalkoznak, inkább a pénzre koncentrálnak, mint a halállományok védelmére. Köszönöm szépen, Fanny Sztároly úr! Köszönöm, én is örülök az elért megállapodásnak, és ez nagyon fontos a halászok, a halász, halállomány számára, ez jó a jövő szempontjából gondolok itt főként Norvégiára, így legalább stabilizáció fog jön, létrejönni. A mai hozzászólásom a farkasségére vonatkozik. Egyértelmű az, hogy másképp kell eljárni, ahogy a biztos is mondta, regionális szinten ezt megoldják, viszont ez nem igaz, mert csökken az állomány, nincs hosszú távú ö, kezelési terv, és Kárdek úr kezdeményezése arra vonatkozik, hogy itt változás történjék, és valóban hosszú távú halászatra lehessen koncentrálni, ami fenntartható. Tehát másképp kell eljárni, és az a szóbeli kérdés, amit Kerek úr beterjesztett, abban is benne van, hogy megfelelő információt kell kapni, tudományosan megalapozott információt európai szinten, és eh, Kerek úr eh, a halászati eh, alapokról és egyetértésre jutott, ez, erről majd a jövő hónapban beszélünk, és itt technikai, pénzügyi és adminisztratív segítségre van szükség annak érdekében, hogy az ellenőrzéseket megfelelően lehessen elvégezni. Centrális és decentrális. Persze nagyon fontos a szubszeretás, tudom én, de nézzük meg az eredményeket. És Damániki úrnak kérem, adja át azt, és persze jó az a hír a makréláról, de mégis a farkas sügér esetében nem megfelelőek az eredmények, és ezzel a bizottság szintén foglalkozni kell. Tomás, hogy másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, az EU történelmi fordulópontra jutott a halászat gazdálkod, halászata való gazdálkodást illetően a fenntarthatóság a cél új követelményeket állítottunk a partnerekkel szemben. Az első kérdés a hobi halászat 2010-től Franciaországban 5 millió tonna farkasugét fogtak ki, míg az ipari halászatban, 2, vagyis a hobi halászatban 2,3 millió farkasugért fogta ki, ezért a hobi halászatnak is részének kell lenni a halászati gazdálkodásnak. Fel kell mérni a részleteket. A másik kérdés, hogy a takot csak a professzionális halászokra terjeszek ő? Nem fogadhatjuk el, hogy a makréla halászat Izland és Feruer esetében arra kérszeríti az EU-t, hogy megváltoztassa a politikáját, és csökkenést eredményezzen a makréla állományt illetően. A bizottság utolsó adatai, ami a földközi tengeri adatokat illeti, azt mutatják, hogy a halászati erőforra, erőkifejtés és az állomány között összefüggés van, és ezt a politikát minden térségre és minden fajtára ki kell terjeszteni. A KCDI keretében Fájra Esztevesz asszonynak adom meg a szót. Elnök asszony, köszönöm. Szerintem jó dolog, hogy Londonban tegnap megszületett ez a megállapodás. Ez jó az európai halászok számára, viszont az izlandiak számára, akik törvénytelenül halásznak, ez nem jó hír. Vannak jogi eszközök arra vonatkozóan, hogy bevessék ezeket az eszközöket az említett országok ellen. A halászok nehéz helyzetbe kerülnek, akkor, amikor makrélát akarnak kifogni, a kóták ellenében Spanyolországban 160%-os emelkedés volt a kóták esetében az elmúlt három évben. Egyébként 37%-os lenne csak ez az arány. Reméljük, hogy az állami hivatalok arányosan osztják ki ezeket a kvótákat országunkban. ez asszony, köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Mindannyian üdvözöltük a londoni megállapodást ma, az EU, Norvégia és a Faroe-szigetek között, hiszen a felelőtlen halászatnak véget akarunk vetni. Üdvözöljük a megállapodást, de ezzel kapcsolatosan vannak problémák. Izland nem férhet hozzá, nem szabad, hogy hozzáférjen az európai vizekhez, és ez védné az ír halászokat, az ír halászok számára 65 ezer tonnáról 105 ezer tonnára emelték a kifogható mennyiséget. Ez jó hír nekünk. De ami a Feröer szigetet illeti, minket aggaszt az, hogy magasabb arányban halászatnak, közben ott van az orosz és egyéb halászat, de mégiscsak jó, hogy van egy megállapodás, és ez lehetővé teszi az EU számára, hogy a felelőtlen halászat esetében szankciókat vessen ki egyes országok ellen. Az biztos úri a szó. Köszönöm szépen, hogy felvetették ezt a, ezeket a pontokat. Szeretném megvédeni a tegnapi megállapodást, szerintem ez kiegyensúlyozott és stabil keretet teremt ez a halászat számára, és Izland esetében aggasztó a fejlemény, de úgy gondolom, még egyszer meg kell próbálni Izlandot magunk mellé állítani. Mi gondolom, hogy ezt meg kell tenni a szankciók előtt. Grönlanddal kapcsolatban itt másfajta a helyzet. Maria Damanaki nevében szeretnék elnézést kérni, nem tudott jönni, mert fontos ülésen van, de megjegyzetem azt nekem, hogy a halászati szabizottságnál majd hosszas vitát fog folytatni önökkel. A farkasségére vonatkozó megalapodásokat nem igazán fogadják el itt a parlamentben, itt egyfajta regionalizációról van szó, így próbáljuk a halászatot ellenőrizni. Én értem, amit elmondtak Izlandal szemben is, mindenképpen szankciókat kell megfogalmazni, akkor, hogyha megsértik a makrele vonatkozó szabályokat, de az európai szintű kvóta opció lehet a farkasségek számára. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat. Valaki clôt szödébe. Köszönöm. Ezzel lezárjuk a vitát. Köszönöm. Bejelentésem van, a német hatóságok bejelentették, hogy Anett Kovics asszony fogja helyettesíteni Klaus Heiner Léne urat 2014. március 12-től fogva. A erre vonatkozó